meg kell tegyük, hiszen ennek, ennek nincs helye Európában. Hálás vagyok az afrikai kezdeményezésért is. Kancellár úr, Bécsben, ahogyan azt németül mondjuk, egy high-level groupot, egy magas szintű csoportot hoztunk létre, és ez egy nagyon fontos üzenet volt Afrika felé, hiszen tudnunk kell, és az osztrák soros elnökség ezt többször nyomatékosította, hogy az afrikai jövő biztosítása nélkül az Európai Unió jövőjét sem alakíthatjuk. Afrika felé tehát ez egy nagyon fontos üzenet volt az osztrák elnökség részéről. Ezt nagyon fontosnak tartom összességében véve, tehát azzal a kivétellel, amelyet megemlítettem, ez egy sikeres soros elnökség volt, és a szövetségi kancellárnak, a kormánynak, illetve a nagykövetségnek is köszönettel tartozom, mert ilyen sok anyagot indítottak útnak, és noha a soros elnökség kezdetén még nem gondoltuk azt, hogy ezeket sikerül majd lezárni, ez mégis sikerült. Köszönöm. Most meghallgatjuk a frakciók képviselőjét. Kérem, hogy tartsák be a felszólalási időt. Ahogy tudják, ünnepélyes ülés lesz, ezt követően az Euró 20 éves ünnepsége lesz, úgyhogy Manfred Weberre a szó. Tajani úr, Juncker úr, tisztelt szövetségi kancellár úr, tisztelt nagykövet, tisztelt kollégák, köszöntöm Önöket, ami az elnökség mérlegét illeti. Mi a néppárti frakció részéről szeretnénk köszönetet mondani, mert ez remek volt. Sokkal többet értek el, mint amire azt hiszem mindannyian számítottuk a fél év során. Európa jövője érdekében. Azt kell mondjam, hogy politikai szempontból néha sajnálatos, hogy az Európáról folyó nyilvános viták során mindig csak a válságról beszélünk, azon problémákról, amelyeket tapasztalnak az európai állampolgárok, és gyakorlatilag alig sikerül az, hogy a pozitív dolgokat, amelyek által Európa erősebb lesz, ezeket alig érzékeljük. Ez sajnálatos, kár, hogy ez így van, de politikusként ezt el kell fogadnunk, ugyanakkor az elnökség ezt egyértelműen bizonyítja. A tartalmakat illetően már hallhattuk, hogy miről volt szó a néppárti frakció szempontjából. Szeretném hangsúlyozni a biztonságot a védelmi alappal, a kiber és drón technológia kapcsán, az interoperabilitás, az adatcsere szempontjából a biztonsági szervek együttműködését erősítettük, a jólét területén is haladást értünk el, az európai beruházási szűrés nagyon fontos, az EU-Japán megállapodást is az elnökség alatt zárták le, és a barangolás témán, például a banki átutalásoknál is nagyon sok mindent elértünk, ezt tapasztalhatják az állampolgárok nap mint nap, és a környezetvédelem például a széndiokszid kibocsátás vagy a műanyag termékek egy részének betiltása egy komoly eredmény. Azt hiszem, hogy ezt jobban közvetítenünk is kell Európa felé. Ami fontosabb talán a a tartalmakon túl a különböző politikai viták. Egy elnökségnek menedzselnie kell, ugyanakkor irányt is kell mutatnia. Itt olyan témák fontosak számunkra, mint például az első Zarcburgi informális csúcson a külső határok védelmének prioritása. A migrációs vita szempontjából ez kulcsfontosságú számunkra. Ez a témakörben minden további vita előfeltétele. A digitális adózással kapcsolatos méltányossági vita, ugye egy nemzeti digitális adó is létezik Ausztriában, illetve kényszerítjük a nagy struktúrákat az adózásra, ez nagyon fontos, és ez, mint súlypont, előnyös volt Európa számára, és az értékekről szóló vita, amiről Jean-Claude Juncker is beszélt, hogyha Európában valóban komolyan szeretnénk a zsidók elleni erőszakról beszélnünk, akkor ezt valóban prioritásként kell kezelnünk. Én is ott voltam Bécsben az antiszemitizmussal elleni találkozón, és amiről a zsidó hitközségek beszéltek, az azt hiszem mindannyiunk számára riasztó volt, foglalkoznunk kell tehát ezzel a témával, és a mögöttes üzenet az az, hogy ilyet soha többé nem szabad lehetővé tennünk gratulálnunk kell, és végezetül el kell mondjuk, hogy, hogy Ausztria egy erős országként lépett fel. Azt hiszem, hogy az állampolgárok is ezt érzékelték, büszkék voltak arra, hogy Európa élén állnak egy fél évig, és előre lendíthetik Európát. Jó volt ez az elnökség is, ami marad, az az, hogy a konstruktív együttműködést folytatni kell, és a konszenzus érdekében a szándék, az eltökéltség Európa jövőjét előmozdítja. Köszönöm. Rodriguez asszony a következő felszólaló a Szocialista és Demokrata frakció nevében. Öné a szó. Mr. President. Elnök úr, kancellár úr, az osztrák elnökség nagyon fontos mottóval kezdte tevékenységét, Európa, amely megvéd. És valóban erre az Európára van szükségünk. Azonban úgy láttuk, hogy az osztrák elnökség egy másik Európa irányába tett lépéseket, a félelem, az elszigetelődés, az önzés Európája felé. Ehelyett erős Európára van szükségünk, ambiciózus Európára, olyan erős Európára, amely tudja biztosítani a szükséges szolidaritást. Ez a meneküldrámával kezdődött. Gyors mentési műveleteket tudtunk volna megvalósítani, és menedékjogot biztosítani. Ehelyett viszont megint újabb és újabb drámai jeleneteket láthattunk a földközi tengeren. Európának egy teljes körű migrációs politikát kell megfogalmaznia, hogy a rendes, szervezett módon kezelje a migrációt. A migrációra szükségünk van. Ehelyett viszont blokkoltuk ennek a migrációs politikának a legfontosabb elemeit. Aztán pedig ott volt a globális migrációs paktum ügye, amely igen sajnálatos, ugyanis azt a világ legtöbb országa támogatta, és láttuk Marrakesben, hogy egyes Európai Uniós tagállamok nem támogatták azt, és őket az osztrák kormány vezette. Ezt egyszerűen nem értem. Azonban a szolidaritás irányába mutatott ambíció hiánya a polgárokat is megérintette, ugyanis nézzük például az Európai Szociális Pillért, ami a legfontosabb kezdeményezésünk. Az osztrák elnökség sokkal gyorsabban is teljesíthette volna az irányelvek és rendeletek teljes csomagát, amely a szociális pillér megvalósításához szükséges. És nem értjük, hogy az osztrák elnökség számára hogyan volt lehetséges, hogy a miniszterek tanácsának ülését elhalassza. Kancellár úr, sietnünk kell e pillér végrehajtásában, hogy ez valóságá válhasson. Aztán ott volt a több éves költségvetésre vonatkozó tárgyalás. Igen, erre szükség van ahhoz, hogy szembenézzük az új európai kihívásokkal, és elkötelezettek maradjunk a kohézió felé. Nagyon csalódottak voltunk, hogy a legutóbbi európai tanácsülésen úgy döntöttek, hogy a végleges megállapodásra csak később kerül sor, és nagyon sokan szenvedni fognak emiatt, ugyanis megvan a lehetőség arra, hogy az alapmegállapodást még a lehető leghamarabb elfogadjuk, és egyszerűen nem értjük, hogy az osztrák elnökség miért nem volt képes arra, hogy egy ambiciózusabb eh, módon lebogyolítsa ezeket a tárgyalásokat. Aztán volt egy másik lehetőségünk az eurozóna reformjáról, amire évek óta várunk. A megoldás már itt van előttünk, közel állhatunk már egy megállapodáshoz, ami a banki unió megvalósítását megvalósítsa, illetve az eurozóna költségvetését. Minden monetári zóna rendelkezik ilyennel, saját költségvetéssel. De az osztrák elnökség megint csak hezitált ezzel kapcsolatban. És ez egy olyan kulcsfontosságú elem, anyag, amely a helyzetet megoldhatná, és az eltéréseket orvosolhatná az európai konstrukcióban. Igen, új digitális adóra is szükségünk van. Sokkal gyorsabban kell azt teljesítenünk. El kell mondanom tehát, kancellár úr, hogy a véleményünk szerint az osztrák elnökség nagyon fontos lehetőségeket szalasztott el az erős Európa megvalósításával kapcsolatban. Ugyanis igen, új ötletekkel szembesülünk, amelyek az önzésre szólítanak fel, szélső jobboldali mozgalmat láthatunk kibontakozni, és döntést kell hoznunk. Vagy szövetséget kötünk velük, engedményeket teszünk, vagy pedig egy valódi alternatívát, egy erős, ambiciózus, szolidáris Európát biztosítunk. Úgyhogy szociál, nekünk szociáldemokratáknak ez az irány, amit követni szeretnénk, és úgy gondoljuk, hogy egy új szakaszba kell átlépnünk, amikor egy újfajta vezetőség bukkan fel Európában. Ennyi lenne részemről, köszönöm. Következő felszólaló az Európai Konzervatívok és Reformálják képviselőcsoportja nevében Zarádi képviselő. Köszönöm, elnök úr, tisztelt másik elnök úr, tisztelt kancellár úr. Általánosságban az osztrák elnökség jól működött, jól szervezett és hatékony volt. Ausztria természetesen egy jól működő ország. Nagyon sok témával foglalkoztak, csak néhány témát szeretnék kiemelni természetesen a migrációval kezdem, és a biztonsággal. Meg kell, hogy mondjam, hogy tényleg nagyon kellemes volt megismerni az elnökségtől a többféle véleményt. Nagyon egyértelműen fogalmazott, amit sok más politikus nem igazán akart kimondani. Európa nem áll készen, és nem akarja elfogadni a folyamatos migráns áramlatot, hiszen ez a biztonságunk ellenében mutatna, illetve a társadalmunk koherencia ellenében is. Ugyanakkor megoldásokat is felmutattak a Schengeni határőrizeti kódex javítása tekintetében, a migráció kezelésére vonatkozóan, és a legális utak tekintetében. Úgy gondolom, hogy mindenki nagyon jól fogadta ezeket az üzeneteket, főleg Közép- és Kelet-Európában. És még egyszer ez is bizonyította, hogy mennyire fontos konszenzus találni a tagállamok között, ahelyett, hogy ideillenes önkényes megoldásokat találnánk, mint például az Európai Bizottság által támogatott relokációs rendszer, ami sajnálatos módon a kelet és nyugat, régi és új tagállamok közötti feszültségeket kelti csak, és ez most már nincs előttünk, nincs napi rendem. A európai gazdaság jóléte, versenyképessége, különösen a digitalizáció, innováció, ezeket a témákat hangsúlyozták, és igazuk is volt. A legnagyobb szereplők, akik máshonnan érkeznek, nem az Európai Unióból. Ezekkel szemben nekünk sokkal több startupot kell támogatnunk, támogatnunk kell a KKV-kat, el kell, hogy mozdítsuk a kereskedelmi akadályokat. És szeretnék gratulálni azért is, mert sikerült ratifikálni a Japánnal kötött szabadkereskedelmi megállapodást az elnökség idején, ami egy hatalmas szabadkereskedelmi területet fed le, az globális GDP 30%-át képviseli ezt, és reméljük, hogy Szingapur és Vietnám lesz a következő két ország. A több éves pénzügyi keret tárgyalásai folytatódtak az önök elnöksége alatt is. A bizottság és a parlament mandátuma lejár, és a tagállamok nevében, illetve a jövő következő mandátum képviselői és a tagállami képviselő nevében mi nem dönthetünk, úgyhogy ez egy jó hír. Végül pedig szeretném elmondani, hogy az osztrák elnökség pragmatikus volt, nem volt ideológikus, nem nagy szlogenekkel dolgozott, hanem elérhető, kézzelfogható eredményeket célzott ki meg. Ez egy jó hír, és nagyon fontos az észszerűség, a teljes frakció mindig is ezt kereste a parlamentben. Köszönöm szépen. Telicka képviselője a szó, a Liberális és Demokraták Szövetsége Európai Képviselőcsoportja nevében. Kancellár úr, hát nem tudom, hogy képes-e még további gratulációkat kongratul elfogadni, úgyhogy ezt most megsporolom önnek, csak annyit mondanék, hogy hatékony elnökség volt, és Ausztria elnökségként a szándékai teljesítette, hanem inkább ugye hat havonta elmondhatjuk, hogy nem csupán ezzel kell foglalkoznunk, hogy az elnökség hogyan teljesített, hanem hogy az Európai Unió hogyan teljesített, függetlenül az elnökségtől. Szerintem ezt ki kell mondanunk, hiszen még mindig egy 28, talán holnaptól már csak 27 tagállamból álló Európai Unió, ahol az elnökségnek kulcsfontosságú szerepe van, úgyhogy azt mondanám, hogy a mérleg minden esetre pozitív. De hogyha a trilógusok számáról beszélünk, és egyetértek önnel egyébként ez is azt mutatja, hogy hatékony volt az osztrák elnökség, de nézzük meg azokat a jogszabályokat, amelyeket sikerült elfogadni, olyan jogszabályról beszélek, amely a három prioritást teljesíti amelyet ön is említett. Egy példát mondanék, Angeléke Nibleri jelentéstevő itt van, mi a kiberbiztonsággal foglalkoztunk. Azt hiszem, hogy nagyon jó eredményt sikerült elérni és jó lehet volt eh, néhány ütközésünk, azzal együtt azért azt mondanám, hogy még mi így is azt mutatja, hogy mennyire kevéssé tudnak újfajta módon gondolkozni a tagállamok. A kiberbiztonságot még mindig úgy tekintjük, hogy eh, ha azt szabályozni akarjuk, akkor valaki be akar avatkozni a kompetenciánkba. De ne felejtsük el, hogy ez az Európai Unióban a leggyengébb láncem azt mondanám, hogy a számok számítanak, igen, önök hatékonyak voltak, de nézzük meg azt is, hogy milyen jogszabályokat fogadtunk el, mennyire sikerült felkészíteni a tagállamokat, hogyan sikerült valódi ambiciózós kompromisszumokat elérni. Ami a digitális területet illeti, valóban sikerült jelentős előrelépést elérni, azonban, hogyha lenne, elég jó agyam hozzá, de nincsen, akkor egy olyan applikációt találnék fel, talán az Európai Unió számára, vagy pedig elutaznék a Szilícium völgybe, hogy ott eh, dolgozzam. Úgy, tehát az Európai Uniós ökoszisztémával még nagyon sok feladatunk van van még néhány eh, olyan ügy, ahol azért jobban is teljesíthettünk volna. Az egyik a belbiztonság kérdése, és egyetértek önnel, kiegyensúlyozott volt a megközelítés, de ezért ismerjük el, hogy még mindig blokkolnak a tanácsban nagyon sok függőben lévő javaslatot. Jól lehet, ma nem válságot élünk meg, hanem problémát, de hogyha kitör a válság, akkor jelentős problémáink lesznek. Ami a költségvetést illeti, komoly előrelépések történtek, sikerült eh, minden sort kitölteni, elhangzott az is, hogy a következő parlamentnek kell legyen ez a feladata. Én ezzel nem értek egyet, mert a teljes ciklusra megválasztottak minket, tehát a végéig kell végeznünk a munkánkat. Ugye mondhatják azt, hogy gazdálkodók például, hogy ez az egész kihatással van az ő munkájukra. Egy kritikus megjegyzésem lenne tehát ez Ausztria felé, de ez nem realisztikus foglalkoznunk kell, szembe kell néznünk azzal, hogy új kihívásaink vannak, és egyszerűen muszáj komolyan felülvizsgálni egyes szakpolitikáinkat és az azokhoz tartozó költségvetést. Azt hiszem, hogy ezekkel a megjegyzésekkel együtt nagyon jó munkát végeztek, de mi Európai Unióként még nem végeztük el azt a munkát, amit a polgárok várnak tőlünk, néhány esetben kudarcot vallottunk. A következő felszólaló az zöld frakció elnöke, Ska Keller. Köszönöm. Sajnos, sajnálom Kurz úr, mert nem tudok feltétlenül csatlakozni az előttem elhangzott dicsérő szavakhoz. Mi maradt az osztrák elnökségből? Nagyon sok jogalkotási javaslat nem haladt előre, elakadt a tanácsban, ami azonban számukra megmaradt az elmúlt hat hónap munkájából, azaz, hogy hogyan hajoltak térdre például Putyin előtt, illetve a különböző politikai viták, amelyeket az ENSZ migrációs paktumával kapcsolatban lefolytatott a különböző ide-oda táncolások. Az osztrák elnökség tulajdonképpen hónapokon keresztül erőltette ezt, végre sikerülne egy megállapodás, amely bevon ilyen sok országot az, a világból, és aztán ezt követően, miután elvégezték a munkát, úgy tesznek, mintha ez az ördögtől való lenne ahelyett, hogy közösen tisztességes megoldásokat keresnének, vitát szítottak, és ebben részt is vettek, és Trumphoz és Orbánhoz hasonlóan a nacionalista jobboldali sarokba vonultak. Ezzel az egész Európai Uniónak ártottak. És ha ez nem lenne elég, még azt is bebizonyították számunkra, hogy a közös európai jogszabályokra is fütyül a kormányuk, ha éppen arról van szó. Másképpen nem tudjuk megmagyarázni azt, hogy hogyan volt lehetséges jóváhagyni azt, hogy a szociálpolitika berkeiben európai állampolgárokat diszkriminálnak, a családi támogatásokat csökkentik, noha tudják, hogy ezzel sértik az európai jogszabályokat. Más kormányok legalább ilyenkor megvárják, hogy lezárjon a, lezáruljon az elnökség, önök ezt rögtön megtették. Másfelől azonban azért olyan sok eredményt nem tud felmutatni az önök elnöksége, akár ha az adó megkerülés elleni küzdelmet, az adó dömpinget, vagy a széndiokszid kibocsátások felső határát tekintjük, ott is inkább a német autóipar segítségére siettek. És a közös európai menekültügyi rendszernél sem történt semmi. Még a Frontexnél is el kell mondanunk, hogy a személyzeti szám növelése nem valósult meg, ezt csak halogatták, holott ez is egy prioritása volt az osztrák elnökségnek. Ugyanakkor azt azért el kell mondanom, hogy az eldobható műanyag termék termékek betiltásánál azért előre léptünk, kitűnő volt e tekintetben az, az elnökség munkája. De összességében véve, ha a vívmányokat nézzük, a klímakonferencián már az első napon önök zsebelték be a legrosszabbnak járó díjat, ehhez csak gratulálni tudok. Ugyanakkor, ha Ausztria felé tekintek, látok reményeket is, ha a civil társadalmat tekintem. Nagyon sokan ugyanis érdeklődést mutatnak a politika iránt, kivonulnak az utcára, a jobbratolódás ellen, a szociális állam leépítése ellen tiltakoznak. Remélem, hogy ezek az európaiak, ezek az osztrákok elérik majd azt, hogy eredményt mutassanak fel a választások során, ugyanis Európának is szüksége van egy konstruktív Ausztriára, egy olyan civil társadalomra, mint amilyen önöknél létezik, amely összetart és fellép a megosztottság ellen. Köszönöm. Egységes Európai Baloldal Északi Zöld Baloldal képviselőcsoport nevében Papadimulés képviselője a szó. A sajnálom, de csalódást fogok okozni. Nem értek egyet ez a sok gratulációval, ami itt elhangzott a teremben. Úgy gondolom, hogy szégyenletes az EU számára, hogy Ausztria, a tanács elnöksége az EU migrációs csomagot Marrakesben nem írta alá. 150 ország aláírta ezt a megállapodást, ez egy eléggé szerény csomag volt, és önök ezt nem írták alá, és erre választ szeretnék kapni öntől. Miért járatta le az EU-t ilyen módon, miért tagadta meg ennek a szövegnek az aláírását? Nem csak rólam van szó, nem csak az európai baloldal kérdez erre rá, hallhatta Juncker úr részéről is ezt a kérdést, bár ő kicsit másképp fogalmazott, hiszen ő az ön politikai frakciójához tartozik. Továbbá a szociális pillér témájában sem tettek semmit. Semmit nem tettek a Dublini csomag reformja témájában, amiről már nagyon rég megszületett a megállapodás a parlament és a bizottság részéről. Továbbá is blokkolják ezt a témát. Ugyanez érvényes a betétletéti rendszerre vonatkozóan itt se történt semmi. A bankunió nem teljes, az nagy internetes cégek adózásában sem történt semmilyen konkrétum. A többéves pénzügyi keret témájában az volt a feladatuk, hogy közelebb közelítsék a feleket, és arról volt szó, hogy még a választások előtt itt döntés szülessen, hiszen ha ebben a témában nem döntünk, ez azt jelenti, hogy romlani fog az európai gazdaság helyzete. Sajnálta azt kell, hogy mondjam, hogy a szélső jobb párttal való együttműködés, amit olyan emberek állítottak föl, akik nosztalgikusan néznek a náci idők felé. Ez gyakorlatilag a szabad mozgást sérti, és ez egy precedens nélküli helyzet. Továbbá máshol is látjuk ezt a jelenséget Európában. Azért valami pozitívumot is szeretnék mondani. Úgy gondolom, hogy az pozitív, hogy a tanács és a bizottság és az Európai Parlamentben is mindenki egyhangúan támogatja az új megállapodást. Ez Görögország, Macedónia, Balkán, egész Európa számára egy pozitív lépés volt. Ez az egyik olyan jó hír, ami nemrég hallhatunk. És szeretném biztosítani önt arról, hogy a következő napokban a Cipras féle görög kormány határozottan fog föllépni, és át fogja vinni a parlamenten témben ezt a döntést, annak ellenére, hogy nagyon sok demagógus demagóg reakciót használt, hallottunk a pászok részéről is. Ez a néppárti és a szocialista frakció ellenében történik itt ebben a parlamentben, hiszen nem értenek egyet a megállapodás elfogadásával. Köszönöm a Szabadság és Demokrácia Európai Képviselőcsoportja nevében Mölten képviselője a szó. geschätzter herr bundeskanzler kurz! Tisztelt elnök úr, tisztelt kancellár úr, először is három dolgot pozitívan le kell, meg kell jegyeznünk. A föld még tovább forog, harmadszor nem lett több háború, és harmadszor pedig az Európai Unió továbbra is egy, folytatja a kis bürokratikus vegetálását. Azonban mégis premiért élhetünk meg, úgynevezett jobboldali populisták vesznek részt a kormányban, amikor is az Európai Unió elnökségét ez az adott ország tölti be. Ez azt jelenti, hogy az Európai Unió drasztikusan változik. Az Európai Unió ma más, mint az osztrák elnökség előtt volt, hiszen van még egy újdonság. Először került arra sor, hogy egy elnökség nem érezte úgy, hogy kötelező számára az európai központosítók élére állni. Pragmatikusan, korrekten együttműködtek, de a központosítást nem vitték előre. Egyetlen példa sem mutatja ezt jobban, mint az ENSZ migrációs csomag kezelése. Az AFT részéről mi már többször is napirendre, korábban is napirendre tűztük ezt eh, a témát, azonban eh, azt merem állítani, hogy soha, hó, hónapokon keresztül ez, ez a témát, eh, ez a téma napirendre nem határozhatta volna meg, hogyha az osztrákok elkötelezetten kiálltak volna a csomag mellett. Ausztria nagyon bátran kilépett a kritikátlan, a kritika nélküli igenlők és bólogatók táborából, és ezt tette lehetővé a vitát. Köszönöm szépen ezért önnek, kancellár úr. Ezért azt gondolom, hogy az osztrák elnökség egy napon az Európai Unió történetében fordulópontot jelenthet majd. Nem én vagyok az egyetlen, aki számára nagyon az elnökség fontossága teljesen világossá vált. Azt gondolom, hogy az osztrák elnökséget követik majd további elnökségek, amelyek meghatározóak lesznek. Még az Európai Unió által még gyakorolt hegemónia elleni kis ellenállást láttunk, ez nagyon fontos nem szabad mindig mindenre igent és áment mondani, eh, hanem eh, komolyan kell venni a kötelezettségeinket. Nagyon fontos, hogy végre nemet mondjunk egy olyan Európai Unióra, amely az Európai Bizottság és az Európai Parlament eh, vezetése alatt, mint egy szuper állam uralkodik. Ezt a nemet szerintem a jövőben többször fogjuk hallani, és ez Európának jót tesz majd. Ez az én proféciám. Köszönöm. Most pedig Vimski képviselő következik az ELNF nevében. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Osztrákként az osztrák szövetségi kancellár Sebastian Kurz sok szeretettel köszöntöm, és azt kérem, hogy az osztrák kormány többi eh, tagját a mi delegációnk részéről eh, üdvözölje, mondjon köszönetet neki ezért az osztrák eh, elnökségért, hiszen ez nagyon is professzionális volt, hatékony és példaértékű. És mindenki, aki Ma itt próbálják a levesben a hajszálat megtalálni, és egy apró hibácskát, hajsz, hibácskát akarnak keresni benne. Hát azoknak mondom, hogy ez jó lenne, hogyha a szociáldemokraták körülnéznének, az ő frakciójában, frakciójukban ülnek a román kormánytagjai is, és hogyha megnézik, hogy Romániában mi folyik, korrupció, választási, választási csalás, hát akkor ha ezt figyelembe veszük, akkor lássuk, hogy eh, semmi okuk arra, hogy más szemébe a szálkát keressék. Még egy dolog, eh, a szabadság eh, pártra vonatkozóan, hadd mondjam el, ez az a párt volt az, az FPÖ volt az, amely a legnagyobb restitúciós döntést hozta Németországban, és ma Izraelben, illetve Amerikában is ez osztrák modell, mint a legjobb gyakorlat modellje keresett. És azt kérem, hogy minden érzékenység mellett ezt a témát ne ne illessék vádakkal. A bizottság elnöke azt mondta, hogy nem érti, hogy Ausztria miért nem írja, írja alá az ENSZ migrációs csomagot. Hát egyszerű a válasz, azért, mert Ausztriában demokratikus többség gondolja úgy, hogy a migrációs politikát jövőben is mi szeretnénk meghatározni, és nem pedig aláírni ezt a nyilatkozatot, eh, amely elvileg nem kötelező érvényi, de több mint 40-szer szerepel benne, hogy elkötelezik magukat emellett és amellett. Nos, eh, Ausztria eh, úgy gondolja, hogy nem szabad az osztrák legfelsőbb bíróság döntési lehetőségét elvenni, és ezt át átadni eh, ennek az nyilatkozatnak, vagy ennek a csomagnak. Ami a szubszidiaritást illeti, ez nagyon fontos volt az elnökség alatt. Eh, Brégencben egy fontos konferencia volt, ez meghatározta az Európai Unió útját is, és elengedhetetlen, hogy a nemzeti kompetenciába adjuk vissza azt, amit nemzeti szinten jobban el lehet dönteni, mint szupranacionális szinten. Az osztrák elnökség fantasztikus volt, és azt remélem, hogy a jövőben is ez példát mutat a további elnökségek számára. Köszönöm az osztrák elnökségnek. La parola, most pedig Ujadowski képviselő következik, függetlenektől. E, e, Hölgyeim és uraim, köszönöm szépen. Kurz e, kancellárnak az Európa párti és pragmatikus megközelítését és az elnöklés módját. Ez is mutatja, hogy a pragmatikus hozzáállás sokkal hatékonyabb lehet, sokkal jobb, mint egy olyan stratégia, amely a több integrációt akarja minden áron. Ez egy jó program volt, a biztonságot helyezte központba, a sikerekre összpontosított, és a környezetvédelemre, illetve a nagy piaci óriások ellen védendő Európát és az európai érdekeket. különbségek a migrációs politika kapcsán azt mutatják, hogy sokkal több józanság volt tapasztalható ennek a soros elnökségnek a részéről, mint a korábbiak részéről. Néhány évvel ezelőtt az Európai Bizottság kvótákat javasolt a tagállamokra nézve, amelyek gyakorlatilag lecsökkentették a bizalmat az európai intézményekben az emberek, illetve a közvélemény körében, és ennek is köszönhetjük a populizmus növekedését. Tehát legyünk óvatosak, a szolidaritás szép és jó, de mindenek előtt legyünk realisták. Az elnökség szerintem nagyon pozitív, fél évet zárhat, és szeretnék én is csatlakozni azokhoz, akik az antiszemitizmus elleni harcot tűzték zászlajukra. Remélem, hogy ez is egy jó módszere lesz annak, hogy védjük a vallásszabadságot illetve a keresztényeket is. Köszönöm szépen. Most pedig az Európai Bizottság elnöke kapja meg a szót Jean-Claude Juncker. Herr Präsident, ich habe nicht den Eindruck, dass... Äh, Elnök úr, azt hiszem, hogy az elmondottaknak talán olyasmit kellene hozzáfűznöm, ami nem feltétlenül viszi tovább az eddigi tartalmi vitát. Köszönetet szeretnék mondani a soros elnökségnek, és akik azt sérelmezik, hogy a migrációs paktum kérdésében nem voltam elég határozott az osztrák kormányjal szemben, azoknak azt mondom, hogy nem a saját véleményemet fogalmazom meg, hanem az egész bizottság véleményét és sokak véleményét itt a parlamentben, valamint azok véleményét, valamint azok, akik úgy gondolják, hogy ez nem tartozik hozzá a demokratikus vitához, azok súlyosan tévednek. Egyébként pedig egyetértek azokkal, akik az, a soros elnökség kapcsolatosan azt mondták, hogy nagyon gyakorlatias, pragmatikus volt. Az osztrák soros elnökség úgy vonul be a történelembe, mint egy különösen sikeres soros elnökség, és ezért hálásak vagyunk mind a kancellárnak, mind pedig a kormánynak. Most pedig Kurz úr következik. Eh, tisztelt Tajáni elnök úr, tisztelt hölgyeim és uraim! Nem sok mondani való maradt már, csak köszönetet szeretnék önöknek mondani az együttműködésért. Köszönöm önöknek a pozitív hozzászólásokat is. Az Európai Unió mottója, mint mindannyian tudjuk, egység a sokszínűségben, és nem pedig különbözőség az egységben. Ez azt jelenti, hogy teljesen elfogadható, hogy más, véle, más és más véleményt képviselünk, akár frakciókon belül is. Azt hiszem, ez egy nagyon fontos jellemzője az Európai Uniónak és a tagállamoknak is. Mégis fontosnak tartom, hogy a különbözőségek ellenére azokon a területeken, ahol előrelépésre van szükség, ott előre is lépjünk, mégpedig együtt. Egy 28 tagállamból álló és három főintézménnyel rendelkező Európai Unióban ez sokszor nagyon nehéz, Mégis örülök, hogy ez sok területen sikerült. 53 háromoldalú egyeztetést tartottunk, lefolytattuk az MFF tárgyalásokat, és sok más egyéb témában is sikerült a tagállamok körében valamiféle egységet kovácsolnunk. Ennek szellemében köszönöm az együttműködést mindenkinek, és sok sikert kívánok a román soros elnökségnek is, és még egyszer köszönöm, hogy ilyen szívélyesen fogadtak itt az Európai Parlamentben. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen az elkötelezettséget. És ezzel néhány percet felfüggesztem az ülést, még mielőtt ünnepélyes ülést kezdeményeznénk az Euró 20. évfordulójával kapcsán. diamo ora inizio alla seduta. Most megkezdjük az ünnepélyes ülést, hogy az euró 20. évfordulóját ünnepeljük. J'avais 6 ans et j'étais allée avec ma grand-mère au hat éves voltam, és a frankomat akartam átváltani euróra, emlékszem még erre, akkor a fogtündér hozta ezt a kis pénzt. Én is pontosan emlékszem arra, hogy mennyire nem tetszett az, amikor nem kaphattam meg az első órámat, hanem helyette euró pénzt kaptam. Arra is emlékszem még, amikor az édesanyámmal elmentem vásárolni, de nem volt még egy eurós a bevásárlókocsihoz. Az európai gazdasági és monetáris unió visszafordíthatatlan. Ez az első találkozónk egy közös európai monetáris rendszer kialakításával kapcsolatban. Hogyha valaki ma befektetni szeretne, vagy vállalkozni, akkor nem lehet, már, már nincsen probléma az átváltási árfolyamokkal. Az európai pénz neve euró lesz. Ezt elfogadtuk. The introduction of euro banknotes. Az európai, az euró a bankjegyek és pénz bevezetése hatalmas lépés az európai integráció történetében. 300 millió európai ma már a zsebében hordja az Európához való tartozási elképét, az eurót. On partage un destin en commun. Közös jövőnk van, közös a végzetünk, sorsunk. az európai, az euró megadja lehetőséget a fogyasztóknak, hogy ugyanazon az áron tudjanak vásárolni, az euró számomra nagy szabadságot jelentett, amikor banki költségek nélkül Spanyolországban is használhattam az eurót. Az euróval, amikor utazom, nem kell pénzt váltanom, és nem kell elgondolkoznom azon, hogy ez mennyibe is kerülne a saját valutámban. Sokkal egyszerűbb ez. Amikor egy gondolat megfelel az idők szavának, onnantól kezdve sokkal erősebb lesz. Signori deputati, gentili... Kedves parlamenti képviselők, tisztelt vendégeink! A mai napon ünnepeljük az euró 20 éves évfordulóját. Az eurót 340 millió polgár használja, és ez a második legnagyobb és legfontosabb valuta a világon. Az utolsó felmérések alapján, az Euróbarométer szerint négy európaiból három pozitívan értékeli a közös valutát. Az euró átláthatóbbá és versenyképesebbé tette a belső piacot, egyszerűbbé váltak a tranzakciók, az utazás, a kereskedelem és a turizmus. A gazdasági válság alatt a kvantitatív easing miatt is, amelyet az Európai Központi Bank döntött el, és ezt a kezdeményezést itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy megköszönjem drági elnök úrnak. Az euró meg tudta akadályozni azt, hogy a leggyengébb gazdaságok összeomoljanak. Ugyanakkor a válság rámutatott arra is, hogy az euró még nem egy befejezett valuta, és hogy milyen hibákat követtünk el az államadóságok kezelésével kapcsolatban. El kell ismerni azt is, hogy nem mindenki van meggyőződve arról, hogy jól működik a közös valuta. Itt is vannak ebben az ülésteremben is olyan kollégák, akik kritikával illették az eurót, és rossznak gondolják a megszorító intézkedéseket, úgy vélik, hogy ez akadályozza a növekedést és az emberek jólétét. Én viszont meg vagyok győződve továbbra is az euró projektjének pozitív voltáról, ugyanakkor ez nem maradhat öncélú, egy olyan eszközé kell váljon, amelynek célja egy szociális piacgazdaság megvalósítása. Célja ezen kívül a prosperitás és a munkahelyteremtés mindenki számára, az összes európai polgár számára. Éppen ezért nagyon fontos az, hogy befejezzük ezt a munkát, amelynek az építését már korábban megkezdtük, a bankunió és a tőkepiaci unió építkezését be kell foly, fejezzük a fiskális és gazdasági unióval együtt. Nem maradhatunk így a semmi közepén, mert akkor sajnos bármikor jöhet egy újabb válság, amely elsodorhat bennünket. A legújabb adatok azt mutatják, hogy a gazdasági növekedés, illetve az ipari termelés lelassultak, úgyhogy ez újabb recesszióval fenyeget bizonyos európai országokban. Egyre nagyobbak a gazdasági és szociális különbségek az eurozónán belüli területek között is. Vannak olyan régiók, amelyekben minden második fiatal nem talál munkát. Ez pedig elfogadhatatlan teljes mértékben. Világos tehát, hogy még hiányoznak azok az eszközök, amelyek a befektetéseket megtámogatják, a reálgazdaságot, a munkahelyteremtést és a konvergenciát szociális értelemben, regionális értelemben is támogatják. Ezért is fontos az, hogy a parlament kéréseit valósítsuk meg, megfelelő költségvetéssel az Európai Unió szintjén, hogy ezeknek a kihívásoknak meg tudjunk felelni. Az én kérésem a mai napon az, hogy ez ne csak egy egyszerű ünnepélyes ülés legyen, ahol um, ülünk a babérjainkon, hanem inkább ismerjük el azt, hogy mik azok a problémák, amelyek még mindig nyitva vannak. Kérem, hogy mindenki vállalja rá első felelősséget az európai vezetők részéről, annak érdekében, hogy minél sürgősebben beindítsák azokat a változásokat, amelyek révén meg lehet erősíteni az eurót, a gazdasági növekedést, a munkahelyteremtést megvalósítandó, és munkát kellene ezen keresztül adnunk minél több európai polgárnak, mert munkanélkül nincs szabadság, és munkanélkül nincsen emberi méltóság sem. Köszönöm. Most pedig rögtön megadom a szót Trissé úrnak, aki az Európai Központi Bank volt vezetője. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Hm, tisztelt Európai Parlamenti Elnök úr, korábbi parlamenti elnökök, bizottsági elnök úr, Eurogrup elnök úr, Ekon szakbizottság tisztelt tagjai, kedves mário tisztelt képviselők, tisztelt Európai Parlamenti képviselők. Nagyon meghatódott vagyok. Emlékszem Wim Deusenbergre, kollégámra, elődömre, és emlékszem az Európai Parlamenti 2003-as 2011-ig tartó vitákra, előadásokra és eszmecserékre. Mindig is kihívásokkal néztünk szembe Európában ebből a szempontból négy sikert szeretnék hangsúlyozni. Először is ez a valuta hitelesség és stabilitás szempontjából sikersztori. Az LKB e a demokráciáktól, az európai demokráciáktól mandátumot kapott, árstabilitást kellett garantálnia, biztosítani kellett a stabil árokat, árakat, a és megállapították az éves átlag euróinflációt, e, e, ami 1,75%-ban került megállapításra. Ez jobb, mint a korábbi nemzeti valuták stabilitása. Nemzeti szinten is hiteles ez a valuta. A második legfontosabb valuta e, a dollár mögött, és sokkal a harmadik előtte jár, a jen előtt jár. Aztán harmadszor nagyon ellenálló képes az euró, a legszörnyűbb, a másik világháború óta bekövetkező legszörnyűbb pénzügyi válságban is ellenálló képes volt. Ez az egységes valuta, sokan azt gondolták erre, hogy ennek rövid kérészélete lesz, e, és sokan azt gondolták, hogy ez egy túl merész vállalkozás, de úgy tűnik, hogy mégis ellen tudott állni a nehézségeknek. E, az euró e, megmutatta, hogy ezek a felvetések nem voltak helyesek, és megmutatta azt, hogy a legrosszabb eh, nemzetközi körülmények között is megállja a helyét, ami az eurozóna szolidaritását illeti. Ugye egy hosszú eh, történetről beszámoljak, az a 15 tagállam, amelyek az eurozóna tagjai, a Lehman Brothers krízise óta még mindig tagjai az eurónak, az eurozónának Görögország is, és azóta négy új ország csatlakozott az eurozónához eh, azóta, hogy a második világháború óta a legszörnyűbb eh, pénzügyi válságra sor került Európában, és ez is azt mutatja, illetve a világon, és ez is azt mutatja, hogy mennyire ellenálló képes az euró. Hogy az eurót mennyiben támogatják a polgárok. Nos, ezzel kapcsolatban hadd mondjam el, hogy a polgárok 75%-a, háromnegyede egyetért azzal a mondattal, hogy az közös valuta, az euró megfelelő e, egy, a, egy közös valuta uniónak közös valutája legyen, és csak egy negyedük nem ért egyet ezzel és az euró bevezetése óta ez a legmagasabb érték. Ez a támogatás a polgárok körében. Ezt gyakran nem veszik figyelembe azok, akik Európát kommentálják, vagy Európáról gondolkodnak, pedig ez azt mutatja, hogy szolidárisak az emberek az euróval és az eurozónával. Ami pedig a negyedik sikerét illeti az eurónak, hadd mondjam el, hogy az az euró eh, területen és az Egyesült Államokban eh, a fejenkénti növekedés eh, között nincs különbség, és ez is a sikerét mutatja 99 óta. Az euró, ahogy